volna egy kérdésem a szavazással kapcsolatosan, az ECI-vel kapcsolatosan lesz szavazás? Deva úr jelentésére gondolok. Azért is kérdezem ezt, mert úgy hallottam, hogy az INTE bizottságban volt erről vita, arról, hogy van-e még értelme ennek a szavazásnak, hiszen úgyis visszakerül az Európai Bizottság elé a jogi alap miatt a Lisszabon szerződés összefüggésében. Igen, ezzel kapcsolatosan lesz mindjárt egy bejelentésem. Még mielőtt megkezdenénk a szavazást, egy bejelentést kell tennem Déva úr véleményével kapcsolatosan, amelynek témája az iparosodott országokkal folytatott együttműködés finanszírozási eszközeinek létrehozása és felülvizsgálata. Úgy tűnik, hogy a Lisszaboni szerződés december 1-én életbe lép, és ezért a Lidbizottság valószínűleg nem szavaz erről a jelentésről, a jogi alap megszűnik a Lisszaboni szerződéssel, ezért az Európai Bizottságnak új javaslatot kell tennie az IC eszközre. Ez azt jelenti, hogy újra kezdődik az eljárás, valószínűleg együtt döntésben a parlamenttel. Ugyanakkor egyelőre még nincsen hivatalos bizottságunk a lidbizottságtól, a tekintetben, hogy hogy fognak eljárni párhuzamosan eh, tárgyalják ezt a mi ülésünkkel, ezért a DEVE elől eh, előadója azt javasolja, hogy eh, folytassuk az eljárást, ezért a politikai álláspontunkat meg tudjuk erősíteni, különösebben az ICI finanszírozásával kapcsolatosan, de természetesen az új az eljárás újrafelvétele során nem fog minket kötni ez az álláspont. Ha ezt el tudják fogadni, akkor mégis szavazunk. Méghozzá kezdjük a szavazást a második módosító indítványa mellette kiszavaz, ellene tartózkodások Elvetettük ezt a módosítást. Harmadik módosító indítvány mellette. Ellene. Tartózkodás. Elvetettük. Negyedik módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Ötödik számú módosítás mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Részenkénti szavazást tartunk a hatodik módosító indítványról. Ennek az első részéről szavazunk először, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második része, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Az előadó is benyújtott egy módosító indítványt, az egyes számot. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A módosításokkal együtt az egész véleményről szavazunk most mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk a véleményt. Okay. Now, amendment for the instrument for stability. A stabilitási instrumentumra vonatkozó módosítás. Első módosító javaslat ki van mellette, ellene elfogadtuk. Most a vélemény egészéről szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezzel a 15. pontot már lezártuk, illetve töröltük a kotonói megállapodás felülvizsgálatával kapcsolatos vitát az imént lefolytattuk. Most nem mutatom be a véleményemet, inkább azt kérem, hogy tegyék fel a kérdéseiket, hogyha vannak esetleg ezzel kapcsolatosan kérdéseik. Ezt elfogadják-e ezt az eljárást? Igen, akkor most van a lehetőség, hogy feltegyék a kérdéseiket. 16. napi rendi pont, tehát AKC LK partnerségi megállapodás második felülvizsgálata. A módosításokra a határidő november 19-e egészen pontosan délután 6 óra. Hogyha nincsen kérdésük, akkor a módosító indítványukat benyújthatják az említett időpontig. Hálem teszi úrnak telem kérdése van. Tisztelt elnök asszony, ö, olyan kérdések gondolom, amit önnek, mint jelentéstevőnek teszünk fel, vagy hozzászólás, ö, vélemény is lehet. Jó, én először azt szeretném elmondani, hogy nagyon nagy érdeklődéssel ismertem meg az ön jelentésének tervezetét, és úgy gondolom, hogy nagyon jól leírja azt, hogy milyen főbb gondok jelennek meg a szakbizottságunkban, és mi volt az első véleménycseréknek az eredménye. Tehát azt szeretném elmondani, hogy szerintem az én frakcióm támogatni fogja ezt a munkamódszert, hogy ahogy a téteket bemutatják. Ahogy már korábbi véleménycsere alkalmával is elmondtam, és ön is a négyes bekezdésben kezeli a dolgokat. Úgy gondolom, hogy a kereskedelmi kérdés azért továbbra is egy nagyon fontos dolog lesz, mert még hogyha a gazdasági partnerség fogja kiváltani a korábbi kereskedelmi kapcsolatokat, a 37-es cikkében a kotonói egyezménynek volt egy opciós, egy választási lehetőség, amit az alkácsi országok dönthettek. Vagy van gazdasági partnerség, vagy egy más kereskedelmi rendszer tartanak meg. Az imént azt hallottam, hogy a bizottság azt mondta, hogy a továbbiakban nem lesz választási lehetőség, ami azt jelenti, hogy a gazdasági partnerségi megállapodás aláírása kötelezővé válik. Ez egy elcsúszás ahhoz képest, ami eddig volt a kotonói egyezményben. És hogyha megnézzük azt, hogy milyen nehézségek vannak, különösen azért annak érdekében, hogy a partnerségi, gazdasági partnerségi megállapodások és a regionális partnerségi megállapodások Afrikában megmaradjanak, akkor szerintem itt valami problémás. Tehát nem lehet teljes mértékben elvetni azt, hogy egyes országok nem fognak a gazdasági partnerségbe belépni, még akkor sem, hogyha van az SPG és más különböző kereskedelmi megállapodások az Unióval. Azért egy kicsit az egyszerűsítés lenne, hogyha nincsen specifikuma az Európai Unió és az Alkácsi országok közötti kereskedelmi kapcsolatoknak a kotonai egyezményben. De szerintem Zsoli asszonynak igaza valamikor ezt hangsúlyozza, hogy itten talán pontosítani lenne szükséges, és azt javasoljuk, hogy esetleg ilyen irányú módosításokat nyújtsanak be. Ami az egyéb nagy prioritásokat illeti, a klímaváltozás, látom, hogy ez vitatárgya, megújítható energia egyebek, az élelmiszerválság, az élelmiszerbiztonság, a művelhető területeknek, földterületeknek a ö, megszerzéseit. Nagyon jól kibontja az különböző érveket. Szerintem ebben a tárgyalásban, a kotonói szerződés felülvizsgálatában ezeket jobban figyelembe kellene venni, vagy lehetne venni. Kétségtelen, hogy a fejlődés, fejlődési támogatásoknak az ipar diversifikálását, az infrastruktúrát, a szolgáltatásokat kell segíteni, de láttuk azt, hogy jó erős mezőgazdaság, olyan mezőgazdászok nélkül, akik meg tudják termelni a szükséges élelmiszereket, nem lehet biztosítani az élelmiszerbiztonságot és szeretném, hogyha a bizottsági és a tanácsi tárgyalások során e tekintetben előbbre tudnánk lépni. Ami az emberi jogi kérdéseket illeti, ezeket említettük, de szerintem össze kell kötni az atócsalás elleni küzdelem, a korrupció elleni küzdelmet. Például Gíneát említették az előbb, hatalmas forrásaik vannak, és mégsem tudunk előbbre lépni a korrupció elleni harcban, hogyha a demokrácia nem fejlődik. Ezek olyan elemek, amik már bele vannak a kotonúi egy, egyezményben, és talán jobban lehetne ezt kapcsolni a pénz, tehát az adócsalás, a pénzügyi hiányokkal kapcsolatos küzdelemben. Tehát ez lenne az ön javaslatának. Egyébként teljesen egyetértünk és elégedettek vagyunk javaslatával. Elnök, köszönöm szépen, Kasman úr. Thank you, um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak csatlakozni akartam az elhangzottakhoz, és felvetném azt a kérdést, amivel én foglalkozni fogok a közeljövőben. A kisebbségek polgári jogai, emberi jogai a kotonai egyezmény kapcsán igen, gyakran előfordul, hogy az emberi jogi kitételeket nem veszik figyelembe, és ezt egyre gyakrabban látjuk, különösen Burundiban. Nemrégiben megpróbálták büntethetővé tenni a homoszexuális kapcsolatokat, illetve a szexuális orientációra vonatkozó megnyilvánulásokat. Nigériában halál büntetést is kilátásba helyeztek. Ennek a fényében is szerettem volna felvetni ezt a kérdést, és teljes mértékben egyetértek az előbb elhangzott felszólaló véleményével. Merci, Monsieur Prim, s'il vous plaît. Prim úr következik. Dimanche, quand je votre nom, Monsieur Preda. Merci infiniment, Madame. Preda uh, úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szerettem volna néhány szót mondani a jelentéssel kapcsolatban. Én úgy érzem, hogy ez a, egy részletes jelentés, ami nagyon jól tükrözi, hogy milyen kihívásokat jelent ez a felülvizsgálat, az öt évenkénti történő felülvizsgálat. Biztosítani kell, hogy ez a a továbbra is pertinens eszköz legyen. Ugyanakkor van több módosítás, amit vel kapcsolatban szerintem módosító indítványokat kellene beterjeszteni. Például a D preambulum bekezdése, amelyik úgy kezdődik, hogy mindenképpen a regionalizálását fogja hozni az AKC csoportnak. Ez problémásnak tűnik, a franciában inevitable, tehát elkerülhetetlen kifejezés. Ez úgy tükrözi, mintha a regionalizálódás az egy rossz dolog lenne. Én itt inkább arra gondolnék, hogy differenciálódásról van szó, és külön specifikus igényekről és szükségletekről, és éppen, hogy arról van szó, hogy ebben a szövegben kellene azt is tükrözni, hogy milyen előrelépés történt a gazdasági partnerségi megállapodásokkal. Továbbá új egy egységes intézmények a kotonói egyezményben a koherenciája az alkácsénak. És akkor elég lenne, hogyha csak az utolsó mondata maradna meg ennek a prealambul bekezdésnek. A kettes bekezdésben, ahol a konzultációról van szó, a civil szervezetekről, ez ugyancsak problémás lehet. Egyrészt probléma ezeknek az azonosítása, és szerintem nem világos, hogy ezek hogyan tudnának formális szerepet játszani a döntéshozatali folyamatban. Nem lehet azonos szintre hozni a nemzeti parlamentekre, mert azoknak a szerv, valószínűleg meg kellene erősíteni a szerepét. Továbbá nem konzisztens az indokoknak a kifejtésével, ez csak azt vázolja, hogy az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek, az AKC-ket nem kérdezték meg a tárgyalási mandátum meghatározásakor. Az ötös bekezdéssel a második mondat, amelyik egy multinacionális szervezetektől azt kéri, hogy mondják meg, hogy milyen nyereségre tesznek szert, és milyen adott adózott jövedelmük van a különböző államokban. Ennek a mechanizmusnak a megfelelő fóruma ez az ENSZ, mert ez minden nemzetek feletti szervezetre lenne érvényes, tehát itt az ENSZ jön be. A 13-as bekezdéssel kapcsolatban a második rész az problematikus, különösen most az angol gondol, változatra gondolok, mert a francia változat az egy kicsit kevésbé erős. Itt is az, most az angol olvassa fel a, a ami a 15-ös bekezdést illeti, az utolsó mondatot szerintem törölni kellene, mert elébe megy a felülvizsgálatnak. Tehát végül is azt is hangsúlyozni kellene, hogy részletesebb fejlődés lenne szükséges a politikai dimenzióban hogyha egy kicsit szerintem ezt elfelejtették, a pénzügyi eseményeket és így tovább. Ez továbbra is aktualitási kérdés, tehát egyszerűen a kérdésre kellene, hogy legyen egy megfelelő hivatkozás a Nemzetközi Büntetőbíróságra, mert szerintem ez is jó lenne. És Szután elnöke elleni elfogadó parancsal kapcsolatos véleményeket nem egészen a megállapodás szellemében kerültek kialakításra. Elnök, köszönöm szépen. Van-e más is, aki szót kér? Szeretném jelezni, hogy természetesen a kotonói szerződés valamennyi aspektusával nem foglalkozott a jelentés tervezetem, mert korlátok is vannak. Tehát azt kérném, hogy készítsenek módosítókat, és ezeket majd ö, beleépítjük. Most a bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek azzal a néhány ponttal kapcsolatban, ami minket érint. De mindenek előtt szeretnék gratulálni önnek a jelentéséhez, mert kitűnő elemzését adja a problémáknak, illetve azon témáknak, amelyekkel foglalkoznunk kell. Biztosíthatom önt, hogy a javaslatainak többségével egyetértünk, és mint korábban is már a tárgyalások mutatták, ezek a különböző témák már eléggé előre haladott állapotban vannak a tárgyaláson belül. Az egyetlen téma, ahol egy kicsit talán fegyvertelenek vagyunk, ez a földterületek, földhöz jutás, mert ez nem igazán a tárgyalófelek kompetenciája. Ez valószínűleg egy nehezebb kérdés ezzel együtt, mert a mezőgazdaság, amit ugyancsak Dézian úr említett, ez is része lesz a tárgyalásoknak, majd meglátjuk, hogy esetleg lehet-e valamit tenni ezzel a problémával kapcsolatban. Azt is jelezni szeretném, hogy az Akácsi csoportnak a javaslatait várjuk, hogy a mezőgazdasági részt meg tudjuk erősíteni. Mi magunk nem tettünk e tekintetben egyelőre semmit. Majd megnézzük a regionális integráció fejezetet, de egyelőre várjuk az AKC javaslatait. Ami a korrupciót illeti, már így is nagyon teljes a megállapodás. A jó gazdálkodást szeretnénk még belevenni az adózás területén, a good governance-t. Ez is egy olyan téma, amivel még fogok... Itt tettünk egy javaslatot, hogy az adózási kérdések jobban működjenek, ami összefügg az államháztartással és a korrupcióval. Ami Cashman úr diszkriminációmentességgel kapcsolatos megjegyzését illeti, a nyolcadik cikkben azt javasoltuk, hogy ezt a klauzulát, amely létezik, a Lisszaboni szerződésben szereplő részletesebb klauzulával helyettesítsük, ez explicite vonatkozik arra, amiről beszéltünk. Majd meglátjuk, hogy az AKC fél elfogadja ezt, mindenesetre a Lisszaboni szerződés nyelvezetét használtuk itt. Ami pedig Preda úrnak a kérését illeti, ez az a dolog, amivel ki szeretnék foglalkozni, ez pedig a civil társadalomnak a bevonása. Természetesen a civil társadalomnak nincsen hivatalos formális szerepe ebben a megállapodásban, nem része a megállapodásnak. Ezzel együtt maga az egyezmény is előirányítja a civil társadalom bevonását, ehhez meg kell találni a lehetőséget, hogy a civil társadalom kellően tájékozott legyen, hogy elmondhatja véleményét. Ahogy tudják, a bizottság strukturált tárgyalásokat folytat a civil társadalommal is a fejlesztési politika valamennyi elemére vonatkozóan. Tehát ez teszi lehetővé, hogy valamilyen módon bekapcsoljuk a civil társadalmat. És hogy délelőtt csináltuk a DEVE bizottsággal, már volt egy első találkozónk a közös parlamenti közgyűléssel bürójával, illetve az ECOSZokat, a gazdasági és szociális bizottságot is tájékoztattuk, és így módon be tudunk vonni más szereplőket is ebbe a felülvizsgálatba úgy gondolom, hogy azt is hangsúlyozni kell, hogy ez a felővizsgálat inkább technikai jellegű, és alapvetően az egyezményt nem helyezi új alapokra. Úgy gondolom, hogy néhány év múlva itt lesz az ideje, hogy egy sokkal szélesebb körű konzultációt indítsunk el azról, hogy mi lehet a, majd a folytatása a megállapodásnak, amikor 2020-ban lejár. Egyelőre még ez nagyon messze van, jelenleg jól működik a megállapodás, és azon módosításokkal, amit mi javaslunk, illetve amit az AKC csoport is javasol, ezzel ez egy élő keret lehet és hatékonyan kezelheti kapcsolatainkat. Elnök asszony, köszönöm szépen. A viták gyakorlatilag lezártuk, de Deva úr jelzi, hogy mindenképpen szeretne szót kapni, így kivételesen megadom önnek a szót 45 másodpercre. Csak egy nagyon gyors megjegyzést, elnök asszony. Nagyon szoros kapcsolataink vannak olyan partnerországokkal, ahol még életben van a, halálbüntetés. Kérdezem, hogy miért nem vetjük fel ezt az ánkácsi országok felé? I recall the important date of the 19th November 19-ét említeném határidőként, 18 órát, eddig kell beküldeni a jelentése kapcsolatos módosításokat. Lépjünk tovább. Fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze következik. Ez alaptémánk. A rendelet egy félidős felülvizsgálatot rendel el az egész eszköze kapcsolatban. Hasonló eljárást tervezünk a stabilitási eszköz, illetve a demokráciáért és emberi jogért felelős eszköz vonatkozásában is. A felülvizsgálatot valószínűleg a az instrumentumhoz kapcsolódó stratégiai anyagok bizottsági felülvizsgálata előtti lezárás előtt meg kell oldani. Éppen ezért egy szoros határidőt szabtunk meg, rendkívül és tartunk Strasbourgban november 23-án. Most megadom a szót az előadónak, Mitchell úrnak. Kérem, mutassa be a jelentésben, milyen módosításokat javasol, és mondja el, hogy milyen potenciális változtatások fakadhatnak a Lisszaboni szerződés hatályba lépéséből. Mitchell úr, köszönöm szépen. Három megjegyzést szeretnék tenni a magyarázó feljegyzésben ezek többsége szerepel. Annak ellenére, hogy szerettük volna, hogy a bizottság megfeleljen jogszabályoknak, miszerint a féldős felülvizsgálatnak a DCI működését, a működés három, első három évében kellene megoldania, úgy látom, hogy a felülvizsgálat csak az első két évet veszi figyelembe. Véleményem szerint ugyanis az eszközzel eh, nincsen különösebb probléma, a gyakorlatba való átültetés szempontjából. De minden intézmény, különösen a bizottságnak eh, tartania kellene magát a szabályokhoz. Nem emelheti magát a szabályok fölé. Magával a DCI szöveggel kapcsolatban nincsenek gondok, de bizonyos dolgokon lehetne javítani. A bizottságunk eh, közelről megfigyelte az, hogy eh, a 2007-es hatályba lépés óta hogyan zajlik ez, és a komitológiai eljáráson belül az ellenőrzési jogunkkal éltünk, többször kifogásoltuk az eszköz alkalmazását a bizottság részéről, hogy ennek alaprendelkezéseit hogyan értelmezte a bizottság. De ennek ellenére az instrumentum rendelkezéseivel nem, kapcsolatban nem volt kifogásunk. Később elkezdődnek majd a következő generációval kapcsolatos tárgyalások, két éves eh, komoly fejfájást okozott a legutóbbi DCI megtárgyalása. 2013 végén jár ez le. Éppen ezért érdemes megvizsgálni ennek tartalmát és prioritásait. Ezzel az érdemi vitával azonban nem lenne szabad a mostani vitát terhelni. Egyetlen kifogásunk van. A földrajzi programokon keresztül történő bizottsági eh, finanszírozással kapcsolatos ez. Olyan intézkedésekről van szó, amelyek nem ODA-nak számítanak. Elfogadták a felkérés, hogy az ilyen e, eszközökkel kapcsolatban az iparosodott ország vonatkozásában új jogalapot keresünk. Egy elég technikai jellegű második megjegyzésem lenne. A bizottság itt egy azonos technikai módosítást javasol, mind a DCI, mind a demokráciával, illetve emberi jogokkal foglalkozó eh, eszközre vonatkozóan. Itt külön, két külön bizottság foglalkozik házon belül a kettővel. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy két külön részre eh, bontjuk a bizottsági javaslatot, ez tükröződik a javaslatunkban, ezt tehát külön szeretnénk kezelni. Reméljük, hogy a társ jogalkotó, a tanács elfogadja ezt, és a bizottság sem fog ez ellen kifogást emelni. Az utolsó megjegyzésem a parlamenti ellenőrzéssel kapcsolatos. 2006-ban a tárgyalások, a bizottság, a tanács eh, bevonásával a tárgyalások utolsó szakaszában tartottunk a diszjával kapcsolatban. És az, amit eh, fejlesztési szempontból elfogadhatónak eh, tartottunk. Nos, itt egy új komitológiai eljárás alakult ki eközben. Ez jelentősen megnevelte a, bizony, a parlament hatáskörét. Ez az ellenőrzéssel történő eh, szabályzói eljárás. A DCI-ra, a stratégiányagokra ezt alkalmazni kellene, hiszen a tanács és a bizottság egyértelműen jelezte azt, hogy eh, ezt ellenezni fogja ez a megállapodást veszélyeztette volna. Éppen ezért akkor a régi komitológiában egyeztünk meg. Ez lehetővé teszi ezt, hogy a parlament állásfoglalás fogadjon el. Az egyetlen kötelezettség a bizottságra nézve az volt, az ilyen állásfoglalása kapcsolatban, hogy magyarázz el, mi a javasolt intézkedés logikája. Nem tudjuk eh, rákényszeríteni a bizottságot, hogy ezt a javaslatot visszavonja. A DCI e hatályban lépése óta 12 esetben jeleztük azt, hogy a jogkörét a bizottság eh, a jogosultságokkal kapcsolatban túllépte. Kértük, hogy módosítsák a határozattervezetet, és a követelményekkel ez hangolja össze. Mindössze három esetben tette azonban meg a bizottság az, hogy a javaslatát visszavonja. A szabályozással történő eljárás eh, meg megengedte volna számunkra, hogy a DCI kapcsolatos bizottsági javaslatokat blokkoljuk. A szakbizottságunk elmondta az álláspontját. a kapcsolatos stratégiaanyagok, illetve a többéves indikatív programok az ellenőrzésre történő eljárás alá kellene, hogy tartozzanak. Osztom ezt a véleményt. Éppen ezért a DCI-t külön megemlíti ez az állásfoglalás, amelyet a parlament fogadott el 2008. szeptemberében az ellenőrzéssel történő eh, ellenőrzési, illetve szabályozói eljárással kapcsolatban. Egy jogalkotási javaslat egy sor jogalkotási elemet, a DCI-t is ezen eljárás alá vonná. Azonban végül is nem történt meg ennek a javaslatnak a benyújtása, amely ezt lehetővé tette volna, ezért van az, hogy a tavalyi parlamenti állásfoglalás végrehajtásához vagyok kénytelen ragaszkodni. Kérem, a többi pénzügyi eh, eszközzel kapcsolatban dolgozó eh, előadótársamat a külkapcsolati cselekvések eh, témakörében, hogy emellett szólaljanak fel. Elnök asszony, a szabályozói eljárás, az ellenőrzéssel történő szabályozói eljárás nem alkalmazható, ez a megnevezés nem használható a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után. A 290-as cikket kell ilyenkor alkalmazni, de ezek technikai kérdések. Technikusokra kellene ezt bízni, a tanácstitkárságon, a bizottságban, itt a parlamentben is bőven van ilyen technikai szakértő. Úgyhogy a december 1-i Lisszaboni szerződés hatályba lépés előtt politikai állásfoglalásként szeretném megismételni, amit mondtam. A politikai üzenetet a technikai szakemberek kezébe tesszük le, alkalmazzák ezt, alakítsák úgy, hogy alkalmazkodjon az új szerződéshez. Kérem, adjuk meg a szót a jogi szolgálatnak is. Miért kérjük el a DCI stratégianyagokkal kapcsolatban, miért kérjük ezt az ellenőrzéssel történő eljárást, és kérem azt is mondják el, hogy a Lisszaboni szerződés értelme hogyan lehet ezt majd átalakítani. To... Köszönöm szépen. Most akkor megadom a szót a jogi szolgálatnak. Kérem, magyarázzák el nekünk mindezt, és tegyenek megjegyzéseket. Köszönöm szépen. Daniela Gocse vagyok, a parlament jogi szolgálata részéről. Válaszolnék a két feltett kérdésre. Következő sorrendben. Először is az a kérdés, hogy miért kellene kérnünk az ellenőrző történő szabályozói eljárást. Először is Három feltétele vannak ennek, ennek alkalmazásának. A következő feltételekről van szó. Egyrészt általános határintézkedésekről van szó, tehát a bizottság intézkedése általános hatályúak. Amikor eh, módosítják, kialakítják az alapvető aktusokat, illetve nem alapvető eszközök eh, elemekről van szó. Ami a mostani szabályozó ellen e- eljárást illeti a több éves indikatív programokkal, illetve stratégiai anyagokkal kapcsolatban, ez azt jelenti, hogy itt vétójog eh, merül fel. Ami a DCI-t illeti, illetve stratégiai anyagokat, ezek célja az, hogy koherens keretet adjanak az EK és partnerországai régiói között a több éves indikatív programok az LK finanszírozás területeit, céljait határozzák meg. Azok az intézkedések, amelyek együttműködési keretet, prioritási területeket határoznak meg, kimerítik az általános hatály eh, kritériumát, és ebben az esetben a DCI-t egészítik ki. Éppen ezért eh, támogatjuk azt, amit az előadó mondott Eh, mi szerint a jelenlegi hatályos eh, szerződés értelmében az ellenőrzésre történő szabályozó eljárás kellene használni a stratégiai anyagokra, illetve több éves indikatív programokra. Ami a másik kérdést illeti, felmerült az a kérdés, hogy hogyan tudjuk kérni azt, hogy ezt az eljárás használjuk a stratégiai anyagok, illetve a több éves indikatív programokra, hogyan lehet ezt a Lisszaboni szerződés értelmében megtenni. A jelenlegi komitológia jelenlegi szerződés 202-es cikkét a Lisszaboni szerződés váltja majd fel. Komitológia helyett jogakortási aktusaink lesznek, ebben az esetben a DCI-ról van tehát szó, és akkor lesz lehetőség, hogy delegált, illetve e, végrehajtott intézkedésekről beszéljünk. Ami a delegált aktusokat illeti, ez, e, ebben a parlament e, nagyobb jogkört kap, ugyanis a Lisszaboni szerződés 290. cikke kimondja explicite az, hogy ez a jogi aktus, ebben az esetben a DCI, meghatároz azokat a feltételeket, amelyekre épül ez a delegálás. Például ide tartozhat a parlament és a tanács a delegált aktusra vonatkozó vétójoga hogy milyen intézkedéseket lehet delegált aktusként elfogadni. A kritériumok a következők általános alkalmazás, kiegészítik vagy módosítják a jogalkotási eszközök nem alapvető elemeit. Úgy gondoljuk, tehát ennek megfelelően teljesülnek a kritériumok, és a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével a jelenlegi DCI felülvizsgálat figyelembe kellene, hogy vegye, hogy a stratégiaanyagok, illetve a többéves indikatív eh, programok delegált aktusokként fogadandók el. Ami az eljárást illeti, mivel a szakbizottsági szavazás november végén lesz, ezt az előbb mondták, adekvát lenne, hogyha jelenlegi formában őriznénk meg a javaslatokat, tehát az ellenőrzésre történő szabályozó eljárásra hivatkozzunk, és aztán ezt adaptálni kell, hogy a delegált aktus kifejezés használjuk, még a plenáris ülésen történő szavazás előtt, ugyanis ez a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után lesz. Ezt mondanám, de természetesen nyitott vagyok, további kérdésekre szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. Most megadom a szót a delegációk tagjainak. Madam Chairman, may I begin by congratulating Gay Mitchell on on an excellent piece of work. Köszönöm szépen, gratulálok a kiváló munkához. A DC-vel kapcsolatosan Két évvel ezelőtt volt szó 16 olyan jogkörről, illetve jogszabályról, ahol a parlamentnek egy döntési hatásköre volt. 8 milliárd euróról beszélünk körülbelül. Csak hogy a bizottságnak megadjuk az erre vonatkozó hatásköröket, hogy összehozza úgymond ezeket a jogszabályokat, és hatékonyabban költse el a pénzt, és csak annyi történt, hogy akkor itt a parlamentben felügyeleti, ellenőrzési hatásköröket kaptunk a Lisszaboni szerződésből, de a fejlesztés területén pontosan az ellenkezője történt, elvesztettük a felügyeleti ellenőrzési, kiadás ellenőrzési és együttdöntési hatásköreinket. Ahogyan a jogi eh, szakértőnk elmondta, hogy ha nem kapjuk vissza ezeket a hatásköröket, vagyis nem tudjuk ellenőrizni, hogy mi történik a különböző országokban, ahol az EU fejlesztési támogatást ad, úgy gondolom, hogy a mi bizottságunk csak egyszerűen egy klubbá válik, ezért nagyon jelentős most ebben a szakaszban. Két vita is volt ma délelőtt, amelyeknek hosszú távú kihatása van arra, hogy hogyan fog működni a szakbizottságunk. Az egyik a kotonói egyezmény felülvizsgálatának módja, a második pedig a DCI-vel való eljárás módja. Más szakbizottságok a parlamentben bővítik az együttdöntési hatásköreiket, nőnek a hatásköreik jogszabályalkotás szempontjából. Nekünk is meg kell tartanunk a szerepünket, a súlyunkat jogszabályalkotóként, akik megvizsgolhatják, fog, nyomon követhetik és ellenőrizhetik a végrehajtó hatalmat, és elszámoltathatják az adófizetői pénzek elköltésével, ezért nagyon fontos, hogy hallassuk a hangunkat minél erőteljesebben és határozottabban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Berman úr kapja meg a szót. Um, Köszönöm, elnök asszony. Én csak egyetérteni tudok, teljes mértékben egyetértek Déva úr véleményével, amelyet az imént kifejtett. A parlamentnek be kell töltenie ezt a szerepet, a demokratikus ellenőrzés szerepét, és ezt meg kell tanulni az Európai Bizottságnak és a tanácsnak is. Köszönöm ennyit. Köszönöm. Emlékeztetném önöket, hogy a módosítások benyújtásának határideje holnap lejár, ez egy nagyon rövid határidő, november 14-e délután 6 óráig lehet benyújtani a módosításokat. Úgy látom, a bizottság szót kér, az előbb, mintha azt mondták volna, hogy nem kérnek szót, elnézést. Kérem, hogy röviden, egy kicsit kifutottunk az időből. Igen, elnök asszony, Elnézést elkéstem, egy másik szakbizottságban voltam, ugyanebben az időpontban ugyanezt a témát tárgyalták, nem tudtam két helyen lenni egyszerre a stratégiai dokumentumok, programozási dokumentumok benyújtása, ez erre vonatkozó javaslatot nem tudjuk elfogadni, ennek végrehajtási problémák volnának a következményei, lelassíthatná ezeknek a jogszabályoknak az elfogadását. Nagyon nagy szükség van ezekre, hogy hatályban legyenek, hogy időben végrehajtásra kerüljön jövőre a költségvetés. Röviden ennyi a bizottság álláspontja elnök asszony. Berman úr mindannyian egyetértünk, hogy nagyon sajnálatos, hogy a demokrácia egy ilyen nehézkes és hosszadalmas folyamat. Sem. Elnök asszony. Elnézést. Csak azért szólok, mert elfogadhatatlanak tartom, amit a bizottságtól hallottam. Mi is felveszünk a harcot, hogyha kell. Jó, akkor világosan kifejtettük az álláspontunkat ebben a témakörben, mondja az elnök asszony benyújthatják a módosító javaslatokat, és szavazzunk. Köszönöm, elnök asszony! A szakbizottság titkárságának szeretnék köszönetet mondani, és a, azt is köszönöm, hogy a jogi szolgálat véleményét kikérték a e tekintetben. Igen, a jogi véleményeket elfogadjuk. We are now moving forward to the next item. We have... A következő napi rendi pontunkat tárgyaljuk. Üdvözölném Peter Sangal urat, ő az ECO főigazgatóság főigazgatója, a humanitárius támogatásokkal, segélyekkel foglalkoznak ők. Minden évben A Peterson úr itt van-e? Á, most érkezik. Okay. Well, I started all over again. I'm sorry. Akkor uh, kezdjük előről. Elnézést, nem vettem észre, hogy nincs itt. Üdvözlöm Önt, uh, üdvözlöm Peter Zangel úrt, urat. Ő az Európai Bizottság uh, főigazgatóságának vezetője, amely az humanitárius segítségnyújtással foglalkozik. Minden évben elfogadnak egy olyan stratégiát, amely összefoglalja a legnagyobb kihívásokat, programozási alapelveket, földrajzi prioritásokat. A 2010-es stratégiát a közelmúltban fogadták el elektronikus úton mindenki megkapta a szakbizottságban. Azok az országok, amelyeket a stratégiában felsorolnak, sokan ezek közül minden évben szerepelnek a stratégiában, hiszen hosszan elhúzódó válságokat élnek át, mint például Szomália vagy Kongó. Jövő évben két tényfeltáró missziót küldünk Palesztinába, illetve Dél-Szudánba, hogy a konfliktusok és a humanitárius krízis közötti összefüggéseket feltárják. A klímaváltozással valószínűleg a természeti katasztrófák száma is növekszik majd, és ez új igényeket vet fel a világ különböző régióban, ezért nagyon lényeges ennek a főbizottságnak, főigazgatóságnak a tevékenysége. A parlament felhívta a figyelmet ennek a megelőző munkának a megfelelő összpontosítására. Még mielőtt megadom a szót Zangoló úrnak, említeném még, hogy egy közös európai alapkoncepciót alakítottunk ki, ez az Európai Konszenzus a humanitárius segítségnyújtásról, ezt 2007-ben fogadták el. Ez a konszenzus leírja az alapelveket és célkitűzéseket, amelyek vonatkoznak az Európai Unióra és a tagállamaira, tagállamaira is a parlament eh, szorosan részt vett ebben a tárgyalásban, és a szakbizottság nyomon követi majd a végrehajtást is. Van egy állandó előadónk is a humanitárius segítségnyújtás tekintetében, Michel Streifer. Zengler úr, öné a szó, 15 perce van a véleménye elmondására. Köszönöm szépen, elnök asszony! és jelentéstevő asszony. Köszönöm is szépen, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak azért, hogy itt lehetek önökkel első alkalommal az új parlamenti ciklusban. És kívánom, hogy ez az első lehet találkozó egy hosszú folyamatos együttműködésnek legyen a kezdete az önök szakbizottságával. Ez az együttműködés nagy fontos kérdésekkel fog foglalkozni az elkövetkezendő öt évben. Engedjék meg, hogy megelégedésemet fejezzem ki azzal kapcsolatban, hogy a parlament, illetve ennek a DEVE bizottsága milyen feladatokat vállalt humanitárius kérdésben. Önök a bizottság számára kulcspartnerek, és szerintem nem tévedek, hogyha azt mondom, hogy önök ezt a szerepet, amit egyébként a múltban is mindig játszottak, a jövőben is vállalni fogják. Hogy a nagy vonalairól beszéljek a nagy operatív stratégiánknak 2010-re vonatkozóan, engedjék meg, hogy azzal kezdjem, amit ön is említett, hogy mennyire fontos a konszenzus a humanitárius segélyekkel kapcsolatban. Miért? Azért, mert de Gürt biztos, amikor elmagyaráztam neki, hogy mit jelent a konszenzus, azt mondta, hogy anélkül, hogy bármiféle vallási kérdésekkel bemennénk, ez a, nekünk szinte a katekizmus, még akkor is, hogyha a katekizmus nem nagyon ismerem, de ez végül is a Bibliánk, vagy teljesen mindegy, hogy minek nevezzük, ez a hivatkozási referencia dokumentumunk. Ezért nagyon fontos számunkra, több oknál fogva is, mert lehetővé tette bizonyos értelemben, hogy megkapjuk a hozzájárulását a három intézménynek a fő elvekhez, amelyek a humanitárius segélyek nyújtását és megvalósítását jelentik. Mindig jobb, hogyha ez le is van írva, különösen, hogyha viszonylag röviden van leírva, és túl a parlamenten és a tagállamokon kívül ez a konszenzus egy konzultációs eljárásnak az eredménye, méghozzá olyan eljárásnak, amelyik széleskörű és igen gazdag volt. Valamennyi érintett partnert sikerült ebbe bevonni, olyanokat, akik fontosak a segítség nyújtása szempontjából. Még akkor is, hogyha hivatalosan nem aláírói ennek a konszenzusnak, mégiscsak teljes mértékben egyetértenek azzal, ami leírásra került. Ezt önök is fogják majd látni a nap folyamán ezért nagyon fontos számunkra, hogy valamennyi partnerünk a kulcselemeket magáévá tegye. Ez a konszenzus megerősíti a mandátumunkat és a sürgősségi támogatást, aminek négy alapja van. Ez a, humanitár, a humanitás és a humanitásra én mindig egy ilyen alatt teszek, és mellérom azt is, hogy méltóság, mert szerintem ez a kettő összefog, a semlegesség, a részrehajlás nélküliség és a függetlenség. És miután nem egyetemi szemináriumról van szó, nem fogom ezeknek definícióját adni, ha erre szükség van, később még rátérhetünk. Tehát, mint említettem, ez a mi politikai dokumentumunk, amire ö, támaszkodunk, egy, egy veszély lehet, hogy beporosodik a különböző intézmények polcain. Azt mondanám, hogy itt a lelkesedés és a kötelezettség hárul ránk, hogy ezt ügyeljünk, hogy ez dinamikusan élhesse életét, és eh, anélkül, hogy ezt újra kellene írni. Ez mindenképpen lényegi eleme az akciótervnek, és olyan politikai dimenziókat tartalmaz, amikre napon, nap mint nap ügyelnünk kell. Továbbá emlékeztet bennünket, és sosem ö, ö, hiba az, hogyha valamire emlékeztetünk, mert még ha valami meggyőződésünk is, azért hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a humanitárius jogot, a nemzetközi jogot és a menekültek jogait tiszteletben kell tartanunk hogy ne legyen zűrzavar az emberek fejében, a humanitárius segítség az nem válságkezelő eszköz. Ez szerintem egyébként a konszenzus is nagyon jól tisztázza alapvetően olyan céljaink vannak, vagy kizárólag olyan céljaink, hogy igyekezzünk megelőzni a szenvedését, enyhíteni a szenvedését az embereknek, és a méltóságukat megőrizni segítsünk. Ez nem jelenti azt, hogy a humanitárius segélynek nincsen kihatása például a válságkezelésre, konfliktusok megoldása, megelőzése vonatkozásban. Engedjék meg, hogy csak egy ö, ö, példát mondjak, ami nem egy nagyon konfliktusos övezetből vettem, majd később még erre visszatérek. Például Kenyában, Észak-Kenyában van egy olyan projektunk, ahol a szárazság megelőzési tevékenységet folytatunk. Lehetővé tesszük félnomád lakosságnak egy központosított politikával, aminek a lényege a víz, hogy megnőjön az az időszak, amíg legeltetni tudják az állataikat. Ez elvileg három hónap, és ezt szeretnénk 7-8 hónapra felemelni. Önök is nyilván tudják, hogyha konfliktusok csökkentésének, hogy ne legyen konfliktus a szomszédos legeltetőkkel. Nagyon fontos, hogyha több, hosszabb ideig tudnak legeltetni, kisebb a valószínűsége, hogy összeütköznek a szomba, szomszédban ugyancsak legeltető népességekkel. Ez nem nagyon jelentős, de mégiscsak figyelembe veszük, amikor például meghatározzuk a céljainkat. Ezért fontos ez. A konszenzus egyébként erre ügyel és emlékeztet bennünket arra, hogy megfelelően és koherensen kell eljárnunk. Fontos, hogy koherencia legyen a katasztrófa kezelési eszközök és a konfliktuskezelő eszközök között, amelyekre az uniónak más eszközei vannak túl azokon a, politika, létfontosságú politikai elemeken a konszenzus lehetővé tette azt is, hogy jelentős intézményi módosulások történjenek, a, ez azt jelenti, hogy egy állandó munkacsoport jött létre a e, tanács szintjén, aminek a e, szörnyűséges COHFA e, rövidítése van, de hát a rövidítések korát éljük. Most már a, az ECO főigazgatóság nem csak a gazdasági kérdésekkel foglalkozik, hanem ezekkel az élelmiszerügyi kérdésekkel is. Ez lehetővé teszi, hogy a humanitárius dimenzió megfelelően figyelembevételre kerüljön minden döntéshozatalban a tanácson belül, egészen az általános ügyek tanácsának szintjéig. De ez nagyon fontos. A munkacsoport január 1-én kezdett el dolgozni, és mindeddig meglehetősen elégedettek vagyunk az elért eredményekkel. Túl ezen a konszenzus persze útmutatást jelent akkor is, amikor a horizontális feladatokat próbáljuk meghatározni, mint például a költségvetési forrásokat. És itt most akkor rá, belekezdenék a stratégiai elemekbe. E tekintetben három ö, megfontolás vezérel bennünket amiket ugyanakkor nem tudunk ellenőrizni, vagy csak nagyon kis mértékben. Az egyik a sebezhetőségnek a növekedése, ez pedig a, ez elment, el, üldözött területekről, illetve az elmenekült személyekről van szó. Itt említeném Pakisztán, Sri Lankát, Szomáliát. Ezek a legfrissebb konfliktusok. A másik elem, ezek pedig a katasz, természeti katasztrófáknak az emelked, számának növekedése, ez számban és ugyanakkor hatásában is egyre súlyosabbak. A harmadik az pedig a az élelmiszer termékek árrobbanásával függ össze, amit 2008-ban tapasztaltunk, még akkor is, hogyha világszinten visszafogottabb lett ez a robbanás, nem látjuk ugyanakkor ezt a beavatkozási övezetekben e, ezt a, e, az ár helyreállását, és ha jól tudom, akkor tegnap foglalkoztak önök ezzel a kérdéssel. Ez az ár jelenség, amit felerősít a gazdaság és pénzügyi válság, ez azt eredményezi, hogy azon személyek száma, akik rosszul vagy alul tápláltak, és akik figyelmet és segítséget igényelnek, ez most már 140 millió fölé emelkedett, ami mégiscsak nagyon magas. Ezt tovább súlyosbítja a pénzügyi és gazdasági válság ezek a növekvő igények, amelyek ebből a három elemből fakadnak, nagyon nehéz időszakban jelentkeznek, amikor a költségvetési korlátok nagyon szigorúak. Ezre nem kívánok részletesen foglalkozni. De még mielőtt a költségvetési rendelkezéseinkkel is foglalkoznánk, a kiosztott dokumentumokban látni fogják, hogy a költségvetési előirányzatok, amit az ECO igazgatóság tudott 2007 és 10 között 30 millió euróval emelkedett. Ez kevesebb, mint 5 százalék. Nem szükséges ezt kommentálni, a számok önmagukért beszélnek ez az a keret, amiben nekünk működnünk kell, ezt mindössze egy tájékoztatásnak szántam. Amit ö, kint a területeken látunk, csak három példát említenék, három specifikus problémát, amelyek ugyanak egyrészt mutatják, hogy miért szükséges a nagyobb humanitárius segítség, és hogy egyre nehezebb ezeknek az eljutatása ezzel azt is mondjuk, hogy kisebb ö, ö, mennyiségek ö, növekvő árak mellett. Ugye, ha különböző akadályok vannak, akkor ezeknek az eljuttatása, kiosztása is többe kerül. Engedjék meg, hogy hármat e, e, dolgot említsem, szexuális erőszak gyerekek és nők ellen, a kényszer elhagyása a lakhelyeknek, és a gyerekeknél nem csak lányokra gondolok, hanem gyerekekre általában, ez is egy nagyon fontos dolog, a harmadik pedig, hogy gyerekek katonai sorba való beállítása. További rendszeres ilyen erőszak, hogy ha nem sikerül megőriznünk a biztonságot, akkor nem fogunk tudni segít nyújtani, és ez drámai lenne. Nagyon sok esetben a humanitárius segély csökken azért, mert egyszerűen nem teszik lehetővé a segítségnyújtást. És ez nem csak az nehéz országokban van így, mint ahogy ezt láttuk Burmában, vagy Miamárban, ugyanezt láttuk Sri Lankán is, bár a legutóbbi információk szerint Sri Lankában javul a helyzet, de, de ugyanezt látjuk például Pakisztánban napról napra, ahol egyszerűen azokba az övezetekbe nem juthatunk el, ahol fel kellenünk lépni, de vagy legalábbis a nemzetközi szereplők nem juthatnak el ezekbe az övezetekbe. És végezetül a szerepeknek az összeolvadása, ami ugyancsak egy fontos kérdés, két szereplőt említenék akiknek a humanitárius logó alatt te, tevékenykednek. Az egyike azok a katonák. Nem ö, szeretném őket ö, bírálni, mert sok esetben szükség van, de sok esetben katonákra gyak, ö, bíznak humanitárius feladatokat, ami nem igazán az ő feladatuk. Ö, egy ö, zsák élelmet kap ö, valaki egy ö, civiltől, az nem ugyanolyan, mint hogyha egy katonától kapja ezt a helyi lakosság. Ö, nagyon is jól látja a különbséget, és látják, hogy katona vagy egy humanitárius segítségnyújtó függetlenül a, ö, attól, hogy milyen színű ö, a járműve. A második terület a polgári védelem. Úgy gondolom, hogy itt is egy nagyon eh, fontos szerepünk van a kultúrák közelítésében, ezt nyíltan meg is mondom. Jól működik a terepen, eh, sosincs olyan, hogy reggel úgy ébrednék, hogy azt mondom, hogy ja Istenem, de nagy problémák vannak, de nem eh, olyan a helyzet, amire franciául azt szokták mondani, hogy nem lehet azt mondani, hogy kézenfogva vagy karkarba öltve járunk el. Tehát itt fontos, hogy proaktív szereplők legyünk. És ott vannak még a magánvállalatok, magánbiztonság és egyéb vállalatok, amelyek eh, ugyancsak befolyást gyakorolnak ránk. Akkor most a stratégiával kívánok még foglalkozni. Vannak horizontális és földrajzi elemek. A horizontális elemekben eh, van egy ráhatás a klímaváltozásnak, vannak következményei, itt különböző előkészítő programok vannak, amik a felkészülést, illetve a reagálási kapacitást segítik. Például, amit említettem, Észak-Kenyában felkészülés a szárazságra, és vannak az EPECO programok, amiket a katasztrófára való felkészülésben, teszünk Bangladesben, Vietnámban de például Szalvadorban négy megyében ugyancsak ö, van ilyen programunk, amik lehetővé tették, hogy olyan ö, lakosságot kitelepítsünk, amelyeket nagyon veszélyeztetett az ida ö, ciklon. Tehát ez is egy ilyen program. Említeném, hogy konkrét eredményei vannak enne ezeknek, még akkor is, hogyha az információáramlás nem igazán megbízható, de azt tudjuk, hogy viszonylag nagyszámú lakosságot sikerült megvédeni így módon. Még egy percet adjanak arra, hogy elmondhassam, hogy rendszeresen adunk ki dokumentumokat, a cipretet, amivel néhány példányt hoztam magammal, a El Salvador idáról, ami azt lehet mondani, hogy még meleg, még nem száradt meg rajta a tinta, és olyan dokumentumok ezek, amelyeket egyébként önök rendszeresen megkapnak elektronikus formában is. Én olyan azok közé tartozom, akik nem igazán jól reagálnak az elektronikus eszközökre, hogyha nem látom vizuálisan. Azért hoztam ezeket, hogy ez talán majd arra készteti önöket, hogy az elektronikus változatot is gyakrabban megnézzék. A második horizontális elem, ez egy fokozott kutatás az élelmiszer segély területén, ami szerintem a leglényesebb, lényegesebb az, hogy ez a segítség regionális és helyi legyen. Tehát abból a régi felfogásból célszerű kiindulni, hogy megtölteni nagy hajókat jó messze, és sokkal egyszerűbb, hogyha helyben segítjük a termelést, hogyha egyáltalán még van, és ehhez kell a megfelelő eszközöket megtalálni. A harmadik elem pedig a közösségi terület, a humanitárius térnek a védelme. Említ, engedjék meg, hogy ebben a kontextusban még megemlítsem az LRD, ami Link Relief Development angol rövidítésből származik. Ez mutatja, hogy hogy tudunk folyamatos segítségből haladni, és tudom, hogy gyakese, gyakran ez kudarcot val, nem mindig, de úgy gondolom, hogy ezzel még van mit munkálkodnunk. Utána 15 percet kaptam, és gyakorlatilag ezt teljesen felhasználtam. Még két percet, hogyha adnak, akkor a földrajzi prioritásokról szeretnék beszélni. Ezeket a nagy konfliktusövezetek diktálják, alapvetően a Szaharától déleső afrikai terület 2010-re Szudán, Csád, Afrika szarvában nagyon fontosak a szárazság problémák, és Közép-Afrikában Itten több mint 280 milliós összegre jutunk, 2010-re 800 millió áll rendelkezésünkre, ebből 620-at tervezünk erre a négy beavatkozási övezetre, ami 44%-ot tesz ki az egészből. A következő övezet, amit említenék, azt nyilván tudják ezek a megszállt területek, palesztin terület, 2010-ben, ezt követi Pakisztán és Afganisztán, amelyek 2010-ben 100 millió eurót tesznek ki, sokkal kevesebbet irányoztunk elő 2010-re Pakisztán esetében, egyrészt mert a 2010-es összegek egy része 2010-ben kerül majd felhasználásra, és másik, hogy nagyon nehéz eljutatni a segítséget, ahogy ezt már az korábban említettem. Egyszerűen nem, e, e, nem lehet az, hogy csak a saját kritériumunk alapján juttassuk el a segélyeket, hogy a mi partnereink mert egyébként nem, hogyha nem mi jutatjuk el, akkor nem tudunk arról megbizonyosodni, hogy a segélyek valóban oda jutnak, ahová szálljuk. Még két számadatot említenék a megelőzési program, prevenciós programokról. Itt nagyon jelentősek 2009 és 10 között. Minden előkészítő program 2009-ben körülbelül egy kicsit több mint 40 millió, és jövőre pedig 75 millióra szeretnénk emelni ezt az összeget. Ezek észszerű dimenziók, mert egy euró, amit prevencióra használunk, az sokkal hatékonyabb, mint hogyha a válságkezelésre fordítjuk ugyanezt az egy eurót. Végezetül, és ez már valóban a le- az utolsó dolog, az elfelejtett válságok. Megtalálják a teljes listáját abban a dokumentumban, amit megkaptak foglalkozunk 12 elfelejtett válságterülettel is. A két legkiemelkedőbbet említeném ezek között, hogy azonnal tudják, hogy miről van szó. Kolumbia, Kolumbiában minden évben a helyzet javulásának ellenére körülbelül 300 ezer olyan személy van, akik országon belül kénytelenek elhagyni a lakóhelyüket, és semmiféle észszerű támogatást nem kapnak a kolumbiai hatóságoktól, vagy legalábbis ez nem elég. Legalább ilyen súlyos probléma például a, szahar, a szaharaui lakosság, illetve menekültek, akiket ugyancsak nem szabad hagyni, hogy diszkrimináljanak. És végezetül még egy intézményi kérdés, illetve még egy dolog, hogy a parlamentnek a, az rátekintési joga hogyan áll. Köszönetet szeretnék mondani önöknek a konstruktív szellem miatt, amelyel a mi ügyeinket kezelik és tiszteletben tartják a tevékenységünket, és odafigyelnek a sürgős eseteinkre is. Köszönöm szépen, elnök asszony, és állok rendelkezésre kérdésekre. Kösz, elnök, köszönöm szépen, főigazgató úr, és akkor most a állandó jelentéstevőnknek adom meg a szót uh, Strifler asszonynak. Köszönöm, elnök asszony. Néhány kérdést uh, szeretnék feltenni. A Szahelövezet, Burkina Faso, Csád, Mauritánia, Nigéria, ezeket is ilyen eltekintett elfelejtettnek tekintik. Itt is elsivatagosodás, politikai nehézségek, járványok súlyosbítják a már amúgy is törékeny helyzetet, úgyhogy ugyanakkor a médiák figyelmét nem hívják fel. A közelmúltban jártam Burkina Faszóban az Alkacsa találkozó alkalmával Vagadugban, és köszönöm az ott jelenlévő szakembereket, akik egy berekült táborban is jártunk, akik olyan személyek voltak itt, akik az árvíz miatt kényszerültek ide, és az ECO főigazgatóságnak a tevékenységét láttuk Nyugat-Afrikában milyen pénzügyi eszközöket fognak alkalmazni 2010-ben, hogy az élelmiszerválság ellen küzdjünk a száhelövezetben, ami az egész száhelövezetet érinti, és hogy a súlyos alultápláltság okozta halálesetek számát csökkentsük. Ez az első kérdés. A másik kérdés, hogy 2009 után további 8 milliót adott az Unió a Kenyában uralkodó szárazság ellen. Javasoltam egyébként, hogy a Deve Bizottságnak egy delegáció 2010-ben látogasson el Észak-Kenyába. Milyen lesz a helyzet 2010-ben, és a DG, DG Ikonak milyen eszközei vannak ennek a kezelésre. Súlyos katasztrófa esetén a költségvetési hatóságtól van lehetőség arra, hogy sürgősségi segítséget kérjünk humanitárius célokra. Gondolják-e, hogy a sürgősségi tartalék elegendő lesz 2010-ben, és mekkora összeget használtak már fel ebből a tartalékból 2009-ben. A másik, figyelembe véve azokat a korlátozásokat, amit a kormányok előterjesztenek, 2010-ben Eritreában nem lesz ECO fellépés. A nemzetközi humanitárius közösség hogyan tud kezelni egy ilyen helyzetet? És bár a bizottság nem aláírója a Genfi eh, eh, konvencióknak, mégis a humanitárius segítségnyújtásban részt vesz. A bizottság 2010-ben milyen akciókat kíván a, ö, bevetni annak érdekében, hogy eljuthassunk a, ö, a sérülékeny lakossághoz, illetve hogy biztosított legyen a humanitárius dolgozók biztonsága és a Lisszaboni szerződésnek 214-es cikke önmaga egy új alapot teremt, és létrehozza a külső fellépések szolgálatát. Mi lesz ennek a hatása az ECO igazgatóságra és a humanitárius segítség autonómiájára? Tehát az akciótervben előirányzott, hogy 2010-ben egy félidejű felülvizsgálatát fogja elvégezni a bizottság a parlamenttel folytatott párbeszédben, illetve a partnerekkel. tudna e többet mondani erről a témáról napirend szempontjából, illetve eljárási szempontból? És lesz-e majd ö, saját kezdeményezés jelentés? Elnök, köszönöm szépen! Kaszmari Kuri a szó. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, igazgató úr, köszönöm ezt a nagyon összefogott előadást, amelyet a stratégiájukról tartott. Egy témáról szeretnék kérdezni. Úgy tűnik, hogy a legpesszimistább kilátásai Eritreának vannak. Úgy tudom, hogy nem irányoztak elő támogatást ennek az országnak egyelőre. Nem könnyű partnerről van szó. Tudjuk, hogy hogyan gondolkodnak az élelmiszer segélyekről. Ez sem könnyíti meg a helyzetet. Stratégiai szempontból azonban úgy gondolom, bizonyos sikereket ambicionálhatnánk itt is, például Ön is megemlítette a pásztoroknak nyújtott segélyeket, illetve egyéb témákat. Ezeket a témákat össze lehetne kapcsolni Eritreában. Van-e remény arra, hogy 2010-ben olyan projektek jönnének létre, mint például gátépítés, vagy valamilyen vízellátás elősegítés. Van -e erre elképzelés, Gerrer úr? Köszönöm szépen elnök asszony, és köszönöm a főigazgatónak az előadását. Úgy gondolom, hogy a humanitárius segítségnyújtás egy olyan jelzés, amely erkölcsi dimenziót is kap az Európai Unióban, és minél nagyobb ez a humanitárius segély, minél inkább veszi, válaszol a növekvő igényekre, és minél több embernek tudunk segíteni, annál inkább tudjuk bizonyítani erkölcsi helytállásunkat. De szeretnék rámutatni egy olyan elemre, amely lehet, hogy egy kicsit marginálisnak tűnik, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos azért dolgozni, hogy a biztonságot lehessen biztosítani a humanitárius munkát végzők számára, nagyon nehéz és nagyon áldozatos munkát végeznek, és ahogyan az elmúlt hónapokban láttuk, a saját életüket is kockáztatják, és ez nem csak igazságügyi kérdés, a humanitárius munkát végzők szempontjából, hanem hatékonysági kérdés is a humanitárius segédnyújtás szempontjából, hiszen anélkül, hogy biztonságot szolgáltatnak az ő munkájuk, munkakörülményeikben, egyre nehezebbek lesznek ezek a munkakörülmények a humanitárius munkavégzés számára. Grész asszony, a szó. Köszönöm szépen igazgatónak, köszönöm a tájékoztatását a humanitárius segítség stratégiájáról. Nekem azért mégiscsak van egy kérdésem, hogyan egyeztetik össze a sürgősségi és a klímaváltozásból adódó sürgősséget? Jól leadott egy példát Észak-Kenyából, ahol többek között a különböző vízzel kapcsolatos projektek vennek, amivel szeretnék meghosszabbítani a legeltetési időszakot és bővíteni a legeltetési övezeteket. Hogyan kapcsolják ezt hozzá Kenyában, ugyanezekben az övezetekben, például az újraerdősítést, az a Green Belt Movement, eh, szerintem úgy tudom, hogy több mint 30 millió fát ültetett, tehát hogyan lehet, hogyha növekszik a legeltetési idő, abból nem lesz az, hogy túlzottan lelegeltetik a teletet, és egy elsivatagosodás eredményez, amiből megint csak nagyobb ö, szegénység lesz. Tehát hogy lehet kilábalni ebből az ördögi körből, és a klímaváltozás okozta sürgősséget hogyan tudják kezelni? Köszönöm. Ah, Gerenc úr, öné a szó. Köszönöm szépen, nagyon világos és hasznos tájékoztatót hallottunk. Szeretnék visszatérni valamire, amit ön egy kicsit részletesebben is tárgyalt, nevezetesen az úgynevezett összeolvadása a dolgoknak az amalgámozás. Én azt mondanám, hogy az egyenruhás és a nem egyenruhás humanitárius segélynyújtók Ugye koherenciáról szoktunk beszélni a politikában, én említeném, hogy a koherencia nálunk kezdődik, amikor valaki az Európai Unió nevében lép fel humanitárius segítség területen, és az, az Európai Unió katonai fellépést is biztosít, akkor sikerül-e megértetni magukat azokkal, akik ezt a kettőt egybe mossák. A másik dolog, nagyon aggaszt bennünket az a veszély, ami leselkedik a humanitárius segítségnyújtóinkra és más intézmények humanitárius dolgozóira is, például Nyugat-Afrikában, ahol terrorista hálózatok igyekeznek kiépíteni soraikat. Esetleg tudná erről mondani valamit, hogy önök hogyan látják ezt a veszélyt a saját igazgatóságukon? Köszönöm szépen. Más nem kért szót a tagok közül, akkor megadom a szót Zangle úrnak, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon hosszú lista van, vannak dolgok, amiket nem említettem, mert akkor túl hosszú lett volna az előadásom, de kezdem Strifle asszonynak a kérdésével. Nagyon nagyra értékeltük, hogy alig választották meg, azt mondta, hogy Burkinában vagyok, akkor ott mindjárt meg is nézek valamit. Ez nekünk egyértelmű világos jelzés volt, és nagy örömmel hallom, hogy ez csak egy első lépés volt az ön részéről, és tovább megy ezen az úton. Ez rendkívül fontos, mert a személyes látogatásokat semmi nem tudja helyettesíteni. Most nem biztos, hogy sorba megyek, de hogy fontos, hogy értsük azt, hogy mi van a terepen. Valaki itt kérdezte azt, hogy a humanitárius segítség nem mindig sürgősségi segítség, tehát erre is oda kell figyelni. Nagyon sokszor sürgősségi alapon lépünk fel, és mm, képesek vagyunk sürgősségi beavatkozásokat végezni, de nem mindig sürgős a fellépésünk hanem arról van szó, hogy 80%-át az előirányzatainknak hogyan fogjuk felhasználni. Tehát itt szükség van, de sürgősség nincs. Tehát ez már önmagában egy tisztázandó. Ami a száhelővezetet illeti, 2010-re 20 milliót irányzunk elő, ami regionális szárazságprogramban jelentős összegnek tekinthető. Ez rendszeresen visszatérő dolog. Bizottság más területein is dolgoztam, és a nagy összegek, azok sokkal nagyobb összegeknél indulnak, de a humanitárius terület az egy olyan, ahol már a 20 millió az már egy főnyereménynek tekinthető, és vannak olyan tisztviselők, akik tudják, hogyha fél milliójuk van arra, hogy egy országban használják fel, az nagyon hatékonyan és nagyon körültekintően szokták felhasználni. A 20 millió már nagyon nagy összeg a mi számunkra és a mi fellépéseinket figyelembe véve. Feltették azt a kérdést is, hogy a sürgősségi takar, tartalék hogy néz ki. Hát szerencsére van ilyen tartalék, ez megvan, és rendszeresen minden évben használunk belőle. Tíz évig egyetlen egy olyan eset volt, amikor nem kellett felhasználnunk, mindig jelentős összegeket merítünk ebből. 2009-ben 110 milliót kaptunk, további 110 milliót, erre be a tartalékba. Ezt a tartalékot alapvetően a szárazság programokra alkalmazzuk, Afrika szarvára el, használjuk fel elsősorban, például, amit nem használtunk fel az év elején, azt aztán felhasználhatjuk más leheten, és ebből finanszírozzuk a Pakisztánban megnövekedett igényeket. Ez az a két ok, amiért belenyúltunk a sürgősségi tartalékba. És meg kell, hogy mondjam, hogy eddig még mindig megértettek bennünket, ha szólunk, hogy sürgető ö, probléma van, akkor általában tanácsi szinten is, és ö, elég gyorsan ö, veszik az üzenetünket, költségvetésiek is úgy tűnik, hát a költségvetések tudják, hogy ez a könnyen elfogadják, ez mit jelent. Többen feltettek egy másik kérdést, hogy mennyire vagyunk képesek a humanitárius teret megvédeni, illetve rendelkezésre bocsátani a segítséget. Egy számot mondanék, amit még nem említettem. 122 humanitárius közreműködőt számláltunk, akiket 2008-ban feladatuk ellátása közben megöltek. Elnézést a technokrata ö, megfogalmazásért. Ez több, mint amennyi az ENSZ békefenntartóinál volt ugyanebben az időszakban mert ezt a két ö, számot összehasonlítva kezd el aggódni az ember, és az aggodalom ö, komoly, és azt hiszem, hogy december 31-én, amikor összeszámoljuk a december az éves számokat, akkor ez valószínűleg ö, tovább fog emelkedni. Említeném csak a rendszeresen írom alá a különböző szimpátia együttérző levelet a különböző szervezetek munkatársaival kapcsolatban mert mi csak az egyik szervezet vagyunk. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon is aggasztó a helyzet, és úgy tűnik, hogy ez a helyzet nem változik, nem javul. És nem tudjuk megoldani ezt a problémát helyi szinten illúzió lenne azt gondolni, hogy egy politikai párbeszéd egy felsőbb szinten erre választ adhat. A válasz az csak valamennyi szinten tett erőfeszítés lehet. Felső szinten, politikai szinten, helyi szinten, középszinten, valamennyi érintett féllel. És a humanitárius dolgozók biztonságával kapcsolatban mm, különböző elemek vannak, amitől az ember hidegrázást kap. Ezek közé tartoznak természetesen a fegyverek, ezt nyilván ismerik, de például a páncélautók, a páncélautókat legalább annyira nem szeretik, mint a fegyvereket. Tehát a biztonságot elsősorban ügyesen igyekszünk kombinálni a a materiális védelmet, tehát a tisztviselőink olyan országokban, mint Pakisztán vagy másút védett lakhelyeken, tehát nem szállodában vannak, hanem védett lakhelyen. De amikor terepre mennek, akkor mindig igyekszünk a párbeszédre törekedni azzal a helyi hatósággal, amelyiknek a kezében van való a tényleges hatalom, illetve a helyi lakossággal. Ezek a legnagyobb elemei a mi biztonságnak. Mint a számok mutatják, távolról sem tökéletes ez a fellépés, ugyanakkor, hogyha hagyományosabb felszerelésekkel, páncélautókkal, kísérettel mennénk, akkor viszont nem lenne semmi különbség közöttünk és az egyenruhás humanitáriusok között. És ez probléma. Azért probléma, mert a kedvezményezetteknek tudniuk kell, hogy milyen segítséget kapnak. Még két kiegészítő mondatot, ha megengednek a függetlenség és a semlegesség. Én ezt említettem előadásomban. Természetesen figyelembe vesszük, hogy mi a hatása a mi segítségünknek. Amikor az emberek éhen halnak és nincs házuk, akkor teljesen felesleges tárgyalni velük arról, hogy milyen elfogadható és jó helyzet lesz majd. Ha viszont az ember már ad nekik tetőt és elteti őket, akkor már van miről beszélni, ami lehet megoldás a válságra. Csak pontosítani szerettem volna, hogy mire gondolok. Strifler asszony ott járt, látta szerintem, valószínűleg kitették neki a közösségi zászlókat is, ahol mindenütt, amerre járt. Tehát mi a saját zászlónk alatt tevékenykedünk, nem rejtjük vék alá, sőt, szeretnétjük megismerni. Egyes esetekben partnereink nehezen fogadják el, de mi ragaszkodunk ahhoz, hogy tudott legyen, hogy az Európai Unió nyújtja a segítséget ez a magatartás függetlensége közötti ellentmondás, és az, hogy szándékosan meg nyilvánvaló legyen, hogy ki az, aki fellép, és ezért említem azt, hogy a mi fellépésünk, azok mindig igényen alapulnak. Tehát mi nem egy számítógép program vagyunk, hogy mi most megnyomunk egy gombot, és azt mondják, hogy 22 millió 452 kell. Nem. Mi a szakértőink, Strifler asszony nyilván találkozott velük, akiknek megvan a szakmai hozzáértésük, akik ott vannak a terepen, az egyik elment Szalvadorban most, de akik járnak ezeken a vidékeken, és utána különböző mutatókkal, egyebekkel egybevetjük az ő véleményüket, és ebből alakul ki a bázis, aminek alapján mi meghatározunk, hogy milyen összeggel lépünk fel. Természetesen figyelembe vesszük azt is, hogy milyen a reagáló képessége az adott országnak, mert amit Szalvadorban végzünk, az nem ugyanaz, mint amit például Haitiban végzünk, csak hogy két különböző, mert más a gazdasági és egyéb helyzetük is tehát nem azt kérjük, hogy hatóságot, egy kormányt kérünk fel, hogy ő szerinte 5 vagy 10 millió az megfelelő összeg lenne. Nem, mi mindig tájékoztatjuk őket arról, hogy mit teszünk, de nem kérünk engedélyt, és nem tárgyalunk ezekről, hogy eldöntsük, hogy ilyen vagy olyan összeg e, a megfelelő. Természetesen meghallgatjuk, ami mondani valójuk len, van, mert ostobaság lenne nem meghallgatni valakit, aki a saját lakosságát, népét ismeri. Tehát ez a humanitárius térségről. Tehát a humanitárius térség kérdése visszaköszönő téma. Én is vissza, valószínűleg itt visszatérő vendég leszek és különböző módon fogom kérni önöktől a segítséget, amit tudnak adni. azzal együtt, hogy nagyon nehéz ez a munka, tudjuk egymást támogatni, és folytatni kell. Darfur az egyik ilyen példa, erről is sokat beszéltünk, szerintem, hogyha Szudánról fogunk beszélni, Dél-Szudánról is sok szó fog esni, ami Lisszabont illeti. Lisszabonnak a nagy előnye valóban az, hogy a humanitárius segély egy kicsit az árnyékból kikerül, autonóm politikává válik eh, megosztott felelősséggel, és ez önmagában jó. Még akkor is, hogyha a konkrét eh, segítségnyújtás tekintetében ez nem változtat a dolgokon, mert már egy ideje ez működik. Nagyon nehéz azt mondani, hogy ez mit fog konkrétan jelenteni a külső, külszolgálatoknak, Jelenleg az üzenetek, amiket kapok, és amikor elolvasom a dokumentumokat, azt a néhányat, ami létezik, minden egyes szónak a megvizsgálása azt erősíti bennem, hogy jelenleg senki sem dolgozik olyan forgatókönyvvel, sem amiben az ECHO vagy más részlegünk a külszolgálati egységekbe integrált lenne. Ez engem megnyugtat, Azért nyugtat meg, mert a mindennapi munkában fontos, hogy egyértelmű utasítást tudjak adni a munkatársaknak, és azt mondani, hogy dolgozzanak nyugodtan, és nem kell foglalkozniuk a holnappal, mert holnap ugyanazt fogjuk végezni, amit jelenleg. Ezért fontos ez abból indulok ki, hogy a végeredmény valószínűleg nagyon eh, hasonló lesz az eddigiekhez. Ha mégis a tárgyalások felgyorsulnak az elkövetkezendő hetekben, és ezek más irányba mutatnának, akkor ezzel mélyrehatóban fogok foglalkozni, és majd meglátjuk, hogy hogyan lehet jól reagálni, és lehet, hogy ide is el fogok jönni, hogy elmondjam, hogy jaj, nagyon örülök, vagy azt fogom mondani, hogy hát egy kicsit azért gondjaim vannak. De ma ö, nincs okom ö, arra, hogy aggódjak ha ez az eredmény, akkor mindenképpen ennek lesz neve, hatása, és a tevékenységünkre rá fogja ezt nyomni bélyegét. Bizonyos esetekben az irodáink a bizottság delegációjának épületében vannak, Hogyha a tulajdonos változik, akkor kérdés, hogy a ö, bérleti szerződéseimre ennek lesz-e hatása vagy sem, ezt nem tudom, ez egy általános kérdés. Eritrea. Miért nem csinálunk semmit Eritreában? azért nem teszünk semmit, mert olyan feszélyes, hogy oda senki nem vállalkozik. Hogyha senkit nem találunk, aki vállalkozik rá, és azt sem tudjuk ellenőrizni, hogy a segély eljut-e oda, hova kellene, akkor nem fordíthatok, nem köthetek le pénzt arra, hogy én, hát én itt szeretnék valamit csinálni, vagy én itt valamit tudok csinálni. Ezzel szemben, amint olyan jelet kapunk, amelyik azt mutatja, hogy esetleg a helyzet változóban van. Nyilván tudják, hogy az ECO igazgatóságnak, még akkor is, hogyha fontosak az összegek, nagyon gyorsan tud valamit dönteni. Azért, mert nincs valami előirányozva, az nem jelenti azt, hogy nem is tudunk mit tenni. Pakisztánnal kapcsolatban miért van 25 millió 2010-re? Azért, mert nem tudom, hogy tudunk-e többet tenni, mint ami 25 millióból tehető. Ha tudunk, akkor többet fogunk tenni, és ez mindenképpen egy viszonylag egyszerű fellépés, amit egyébként rendszeresen ismétlünk. Ami a midterm reviewját illeti az akciótervnek, ez egy konzultációs folyamat, olyan, mint ami volt a konszenzussal kapcsolatban is, ami majd 2010 első fél évében lesz, és a konzultációkat követően és a kez, kezdeményez, önálló kezdeményezési jelentéssel majd a belga elnökség alatt lesz ez. Még egyelőre nagyon zűrzavaros ez az időszak, ez a mi elképzelésünk, ez majd még finomodik, ahogy haladunk időben. Nem vagyok szakértő minden területen, ami a túllegeltetés kérdését illeti, a túllegeltetést eddig senki nem vetette fel azokon a területeken, ahol a szárazság, a szárazság övezetekben, ahol fellépünk. Ez valószínűleg egyelőre még egy korlátozott, mert nagyon sokat dolgozunk a hagyományos technikákkal, tehát amiket a helyi lakosság alkalmaz. Ezek általában olyan technikák, amelyek nem eredményeznek túllegeltetést. Tehát például, amit Kenyában csinálunk, csinálunk száraz gátakat, amik tulajdonképpen elrekesztjük a folyónak az ágyát, azért, hogy ne menjen el a víz, hanem a víz alatti szinteket gazdagítsa. Tehát érdekes ezt tudni, hogy ugyanebben a például a lányok egyben iskolába is mennek. Miért mennek a lányok iskolába? Azért, mert a lányokat elküldték, hogy menjenek vízért, ez több órára, most nem kell vízért menni, akkor mehetnek iskolába, ennek is van egy hatása. Tehát sok esetben a helyi gyak, tradicionális eljárásoknak az alkalmazása a legjobb már említettem az LRD-t, tehát amikor a humanitárius segítség átmegy a fejlődésbe, ez egy nagyon fontos dolog Észak-Kenyában. Remélem ez az egyik olyan eset, ahol ez sikerülhet, azért, mert olyan terület, ami, megmondom nyíltan, nem nagyon érdekel a libiai hatóságokat sem,